Okay, colleagues. Kedves kollégák! Good morning, everybody. I should... Jó reggelt kívánok mindenkinek, javasolnám, hogy kezdjük meg a mai munkát. Nincs túl sok kolléga jelen, de az előadó itt van, és legalábbis az egyik árnyék előadó is. Már 10 perccel elmúlt 9. Mai napirendünkön az első pont ügyvédi segítségigénybevételéhez való jog a büntetőeljárás során, valamint a letartóztatást követő kommunikációhoz való jog. Elena Antonescu asszony az előadó. Ma a módosításokat fogjuk megvitatni ez a javaslat. A harmadik lépés az eljárási jogokkal kapcsolatos roadmap mentén. 2009-ben fogadta el ezt a bizottság és a tanács, és mi ugye az egész csomagot kívánjuk kezelni. Két lépés megtörtént, az egyik az irányelv a tolmácsáshoz, fordításhoz való jogról büntetőjogi eljárásokban, másik pedig az információhoz való jog büntetőeljárás során. Ez a két jogi aktus tehát megszületett, Antonescu asszony az előadónk a jelentés tervezetét februárban nyújtotta be, 133 módosító indítványt nyújtottak be a kollégák. A jogi szolgálat a Libétől véleményt kért a, az irányelv megszegése során, vagy ez, e, ilyen eszközökkel megszerzett bizonyíték a kizárására vonatkozóan, és valamint, hogyha a jogi alaphatája alá tartozik, tehát bizonyos bizonyíték a kizárásával kapcsolatban véleményt kért a, kértünk a Libétől. Az előadót kérem, hogy mutassa be a módosítóindítványokat, indítványokat, és utána átadom a szót a jogi szolgálatnak, még mielőtt a módosító indítványokról tárgyalnánk. Úgyhogy először megadom a szót az előadónak, Antonescu asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony, ahogyan emlékeztette fel, valóban 134 módosítót nyújtottak be azt hiszem, hogy az orientatív szavazás előtt hasznos lenne egy, orient, egy vita megszervezése ezekről a módosítókról. Ön azt is elmondta, hogy a jogi szolgálat bemutatja majd a kért véleményt. A 10 cikk második bekezdése és a 13-as cikk harmadik bekezdése értelmében az irányelvben olyan szabályok kerülnek bevezetésre, amelyek a bizonyítékok felhasználására vonatkoznak, hogyha ezeket a bizonyítékokat a vádlott jogainak megsértésével szerezték. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, nagyon sokat dolgoztak, nagyon sok módosítót nyújtottak be. Most megpróbálunk kompromisszumot találni, a lehető legjobb kompromisszumot. Ami a módosítókat illeti, áttekinteném őket a cikkek sorrendjében. Kezdjük a hatállyal, a kettes cikkel. Itt van az 85-ös módosító, mely szerint a pontosság okán pontosítani kell, hogy a jelenlegi irányelvet alkalmazzák akkor, hogyha szabadság elvonás történik egy adott személy esetében vagy a szabadság elvonástól kezdve, ez szerepel a szövegben, ez különböző értelmezésekre nyújt alkalmat. Azt is gondolhatnák, hogy a gyanúsított vagy a vádlott az adott pillanatban letartóztatásra került. Ugyanakkor itt van a hármas cikk, ahol valamennyi körülményt pontosítjuk, melyek között a vádlott vagy gyanúsított személyeket ügyvéd kell, hogy segítse. Ugyanakkor azt a helyzetet is pontosítjuk, hogy a szabadság elvonásra kerül sor. Latford asszony módosítót nyújtott be, hogy tisztázzuk ezt a pontot. A jelleg irányelvben nem szerepel az előzetes kihallgatás, amelyet a rendőrség végez az adott személy letartóztatás előtt. Tehát itt kihallgatásokról van szó, és kérdés az, hogy itt felmerülnek-e biztonsági problémák. Nagyon sokat viteztünk erről a szakbizottságunkon belül, én ezzel kapcsolatban módosítást nyújtottam be. Egyetértek Latford asszonyal. Talán ezt a szempontot be kell illesztenünk az irányelv operatív pontja keretébe. Az ügyvészhez való fordulás joga a büntetőjárás keretében. Most erre vonatkozik a 90-es módosító, ahol azt kérjük, hogy a tagállamok biztosítsák, hogy a gyanúsítottak és a vádlottak a lehető leghamarabb, de legkésőbb az alábbiakban felsorolt helyzetek közül ügyvéd segítségét vehessék igénybe. Tehát itt nem az ügyvédhez való fordulás jogáról van szó, hanem a hozzáférésről. Azt szerint, hogy milyen választás esik. Az egyik választás nagyobb garanciákkal jár, talán ezt a megoldást kellene választanunk ebben az esetben. Egyes kollégák kérték, a hivatalos nyomozás terminusának beillesztését a szövegbe. Én nem értek egyet azzal, hogy ezeket a szövegeket illesszük be a szövegbe. Vitát folytattunk a kollégákkal erről, megvizsgáltuk az irányelveket, megvizsgáltuk, hogy szükséges-e beavatkozni ezzel a koncepcióval, tehát a hivatalos nyomozás szavak beillesztésére szükség van-e, de azon okok miatt, amilyen körülmények közé kerülhetnek a vádlottak vagy gyanúsítottak, talán egy ilyen megoldást találhatnánk, hogy nem hivatalos találkozókra gondolunk egy nem hivatalos nyomozás keretében. Én nem értek egyet azzal tehát, hogy ezt az elemet illesszük be a szövegbe. A 107-es 106-os módosítás, ez szintén Latfal asszony módosítása, kisebb bűncselekmények esetén az ügyvédhez való hozzáférés történhet telefon útján is. Azt hiszem, hogy ez már szerepel a szöveg operatív preambulum bekezdéseiben. És ez csak azon esetekben történhet meg, hogyha nem kerül sor nyomozásra, vagy büntetőjeles lefolytatására. Tehát nem kerül sor szabadság elvonásra. Aztán az ügyvédhez való fordulás, a négyes cikk, az ügyvéd jelenléte bármilyen nyomozás során, vagy bármilyen bizonyíték felvételi eljárás során, amikor vádlatok, gyanúsított vitak vannak. Nos, ez elő van irányozva azzal a kivétellel, hogy ha ez az ügyvédhez fordulás joga különleges körülmények okán megtagadásra kerül. Itt egy lista szerepel, ahol felsorolják azok az, az eseteket, ahol az ügyvédek jelen lehetnek. Én ezeket a módosítókat nem fogom támogatni. Talán Hasznos lenne ezt a pontot illetően további vitát folytatnunk, és megvizsgálnunk, hogy sikerül-e kompromisszumot találnunk ebben a kérdésben. Aztán itt van még az ügyvédnek azon a lehetősége, hogy a fogvatartás körülményeit ellenőriz. Ezzel kapcsolatban is kompromisszumra lesz szükség. Itt nagyon sok módosítót nyújtottak be a kollégák, talán jó megoldást találhatunk itt hogy megadjuk az ügyvédnek azt a jogot, hogy felkeresse a fogvatartás helyszínét, ugyanakkor garantálni kell a hatóságoknak, hogy ez előzetes engedély nélkül történhessen. A letartóztatás utáni kommunikációt illetően azt hiszem, hogy ezt illetően jó kompromisszumot mutattunk be, a sérülékeny személyek helyzetére is felhívtuk a figyelmet, aztán a bizalmasság kérdése, az irányelv érzékeny szempontjai, e tekintetben sok módosító került benyújtásra. Egyes kollégák amellett vannak, hogy legyen abszolút bizalmasság az ügyvéd és a kliens viszonyát illetően. Mások úgy vélik, hogy legyenek kivételek a bizalmasság követelménye alól, hiszen egyes esetekben az ügyvéd szintén jogsértésekben, bűncselekményekbe bonyolódhat, és ebben az esetben valóban felmerül egy ilyenfajta veszély. Szerintem meg kell tartanunk a bizalmasság koncepcióját a lehető legszélesebb értelmezésben, az, ügyvéd és a vádlott, illetve a gyanúsított viszonyát illetően. Azt hiszem, hogy a tanács elé egy erős tárgyalási pozícióval kell állnunk, tehát megtartom az álláspontomat e tekintetben. A mentesítéseket illetően nagyon sok módosítót nyújtottak be. A mentesítést nagyon fontos okok kell, hogy indokolják, különleges körülmények fennállása esetén van lehetőség mentesítésre, és csak igazságügyi hatóság, független igazságügyi hatóság dönti, dönthet a mentesítésekről. Ez írásban kell, hogy történjen a mentesítés. Azt hiszem, hogy a tekintetben is jó kompromisszumot találtunk. Ami azt róla jogról való lemondást illeti, hogy valakit ügyvéd képviseljen, nos, ezzel kapcsolatban is nyújtottak be néhány módosítót. A lemondásnak írásban kell történnie, a vedlatnak, a gyanúsítottnak le kell mondani arról a jogról, hogy ügyvédhez forduljon. Ez a lemondás nem hátráltathatja a büntetőeljárást, és ezzel kapcsolatban is azt hiszem, hogy lehetséges lesz kompromisszumot találnunk. Tízes cikk ezzel kapcsolatban kértem a jogi szolgálat véleményét. Alkalmunk nyílik majd arra, hogy meghallgassuk a jogi szolgálat véleményét. A kettes bekezdés a legérzékenyebb pont, ahol arról a tényről esik szó, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy azok a tanulvál, amelyeket az érintett, a kihallgatott személy adott, azok nem használhatók fel vele szemben, mielőtt őt gyanúsítottnak nyilvánították volna ezek a nyilatkozatok. Ezt a bekezdést törölni kell. Az a tény, hogy a bizonyítékokat nem lehet felhasználni jogi segítségnyújtás nélkül a tagállamokban. Ez akár lehet nem kedvező is, de ez egy nemzeti sajátosság. Örömmel jelzem azon pozitív szempontokat, amelyeket a kollégák jeleztek, tehát azt illetően, hogy egy ügyvéd segítségét veheti igénybe az érintett személy a nemzeti, nemzetközi elfogadt módosító parancs keretében indított eljárások során. Egyes kollégák módosítókat nyújtottak be, ami pedig a 13-as cikket illeti a fellebezés módjai. Ezzel kapcsolatban is kértük a jogi szolgált véleményét. Azon esetben, amikor meg ö, sérülnek az ügyvédhez való fordulás jogai, és az ilyen esetben felvett bizonyítékok ö, helyzetéről rendelkezik ez a bekezdés. A felelős igazságügyi hatóságnak kell beavatkoznia, hogy az eljárások igazságosságát biztosítsák általánosságban. A preambulum bekezdés elemeit azt hiszem, hogy már tárgyaltuk, nem akarok túlságosan részletekbe bocsájtkozni, azt hiszem, hogy felszólásom lényege is érthető volt. Aztán van még két módosító, amelyek az ügyvéd, a védő fogalmának meghatározására irányulnak. Én is benyújtottam ezzel kapcsolatosan egy módosítót és támogatom a kollégák e ponttal kapcsolatosan benyújtott módosításait. Ezzel le is zennem, bemutattam álláspontomat, és a kollégák álláspontját is. Érdeklődéssel várom a vitát és a jogi szolgált véleményét. Köszönöm. Okay, thank you. Rendben, köszönöm szépen az előadónak, és e, akkor meghallgatnánk a jogi szolgálat véleményét is. Nem tudom, hogy ki van itt, a jogi szolgálatok parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az irányelv javaslattal kapcsolatosan, amely a büntető jogokban az ügyvédi képviselethez való jogra vonatkozik, három kérdést vetettek fel a jogi szolgálathoz. Ezek a 10-es cikk 2-es bekezdésére és a 13-as cikk 3-as bekezdésére vonatkoznak. Ezen rendelkezések az úgynevezett kizáró szabályok, vagyis itt olyan rendelkezésekről van szó, amelyek megakadályozzák azt, hogy a rendészeti hatóságok felhasználjanak olyan nyilatkozatokat, amelyeket úgy szereztek, hogy közben a sértett, a vádlott eljárás jogai csorbát szenvedtek. A bizottság javaslat arra törekszik, hogy az egyfajta típusú bizonyíték elfogadhatóságával kapcsolatos nemzeti, jogszab, nemzeti szabályokat harmonizálja. Egyfelől a tízes cikk rendelkezése az olyan helyzetekre vonatkozik, amikor egy személy, aki információt szolgáltat a rendészeti hatóságoknak, gyanúsítottá válik a kihallgatás során, és ezért nem lehet az ő általa tett nyilatkozatokat felhasználni. A 13-as cikk rendelkezése pedig olyan helyzetekre tér ki, amikor egy személy már eleve gyanúsított, még a kihallgatás vagy egyéb nyomozati vizsgálat előtt, és megakadályozzák, megtagadják tőle az ügyvédi képviselethez való jogot. A javasolt szabályok megtagadnák azt, hogy ilyen esetben az általa tett nyilatkozatot fel lehessen használni. Engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam, hogy milyen eredményekre jutottunk. Ami az első kérdést illeti, tehát hogy a javasolt szabályok összeegyeztethetőek-e az EU szerződésekkel és a létező jogi eszközökkel. A jogi szolgálat úgy véli, hogy nincsenek rendelkezések sem az Európai Unióról szóló szerződésben, sem az Európai Unió működéséről szóló szerződésben, amelyek kifejezetten jogi akadályt képeznének az ilyen szabályok elfogadása előtt. Az irányelv tervezett szabályai arra irányulnak, hogy kölcsönös bizalmat biztosítsunk a tagállamok között a büntetőjogi együttműködés terén, és éppen ezért az Európai Unió hatáskörébe tartoznak, ahogyan arról a szerződések is rendelkeznek. Továbbá nincs semmilyen következetlenség a létező jogi eszközökkel az Európai Unió büntető joga terén. Sőt, nincs olyan, olyan jogi eszköz, európai szinten a büntetőjog terén, amely korlátozná azt a lehetőséget, hogy az európai jogalkotó kizáró szabályokat fogadhatna el. A kölcsönös elismerés területén létező eszközök, mint például az európai elfogató parancs, vagy a büntetőanyagi jog, ahogyan az a közelmúltban elfogadott emberkereskedelemre vonatkozó irányelv is tartalmazza, nem szabályozzák közvetlenül a bírósági eljárásokat a tagállamokban, és éppen ezért összeegyeztethetőek. Ami pedig a rendelkezések jogalapját illeti, Szeretnék rámutatni arra, hogy az Európai Bíróság esetjogának megfelelően a jogalap megválasztása az Európai Uniós jogszabályok esetében objektív kritériumokra kell, hogy hivatkozzon, különös tekintettel ami a javasolt jogalkotási szabály célját és tartalmát illeti. Éppen ezért a kizáró szabályok a büntetőgeljárásokban a bizonyítékok elfogadhatóságára vonatkoznak, és ez a gyanúsított alapvető jogaira egyértelműen hatással van. Éppen ezért ez a 82-es cikkét rendelkezésének hatájába tartozik. Az egyik ugye lehetővé teszi az EU-nak, hogy a bizonyítékok kölcsönös elfogadhatóságára vonatkozóan intézkedéseket hozzon, a másik rendelkezés pedig a büntetőjogi eljárásokban az egyének jogaira vonatkozik. Ami a szóban forgó szabályok célját illeti, a javaslat 26-os preambulum bekezdése kifejti azt, hogy a 13-as cikkbe beemeljük a jogorvoslati lehetőségeket, amelyek az Európai Emberjogi Bíróság esetjogából adódnak. A Strasburgi Bíróság úgy ítélte, hogy a méltányos bíróságeljáráshoz való jog szerint, amely az egyezmény hatodik cikkében szerepel, megkérdőjelezhetetlen az, hogy a kizáró szabályok hatással vannak a gyanúsítottak alapvető jogaira. Ilyen szabályok nélkül például az ügyvédi képviselethez való jog a gyakorlatban nem igen jelent semmit, és ezért önkényesnek tekinthető. A kizáró szabályok más szóval azt a célt szolgálják, hogy eredményesen lehessen alkalmazni a gyakorlatban ezen jogokat. És következésképpen a 82-es cikk 2b bekezdése, mint jogalap, indokolt. Teljes mértékben indokolt. Engedjék meg, hogy ehhez hozzátegyem még azt, hogy a tartalom fényében a két szóban forgó rendelkezés a bizonyítékok elfogadhatóságára vonatkozik, és éppen ezért a 82-es cikk 2-es 2A bekezdésének hatájába tartoznak. Ez lehetővé teszi olyan intézkedések meghozatalát, amelyek a kölcsönös elfogadhatóságra épülnek a tagállamok között. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés rendelkezései a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése terén tartalmaznak ilyen kitételeket, ami pedig a jogalapot illeti, a 10-es cikk 2-es bekezdés és a 13-as cikk 3-as bekezdése. Teljes mértékben a 82-es cikk 2-es bekezdésének hatájába tartoznak az A és a B pontokban. Végezetül pedig, ami a javasolt kizáró szabályoknak az alapjogi kartával és az emberi jogi bíróság esetjogával való köve- koherenciáját illeti. A jogi szolgálat úgy véli, hogy a javasolt szabályok valóban tükrözik ezt az esetjogot. Az eljárások méltányossága a büntetőjogi esetekben olyan kérdés, amely érvényesül, és az eset jog lehetővé teszi azt, hogy a tagállamok kötelezettségére vonatkozóan általános következtetéseket vonjanak le. A bíróság Strasbourgban többször hangsúlyozta, hogy a büntető eljárásokban vádlott személyeknek alapvető jogként biztosítani kell az ügyvédi képviselethez való jogot. És arra is rámutatott több alkalommal, hogy a hatos cikk, az egyezmény hatos cikke a büntetőjogi eljárásokban az első szakaszra vonatkozik, és a gyanúsítottnak fel kell kínálni ebben a kezdeti szakaszban, a rendőrségi kihallgatás szakaszában az ügyvédi képviseletet. A bíróság hangsúlyozza azt is, hogy a nyomozati szakasz nagyon fontos a büntető eljárások előkészítése során, és hangsúlyozza, hogy a vádlott sérülékeny helyzete, tekintettel arra, hogy itt büntető eljárásról van szó, ez fokozottabban összetetté válik. És ezt csak úgy lehet kompenzálni, hogyha ügyvédi képviseletet biztosítanak számára. Tiszteletben kell tartani azt a jogot, hogy a vádlott ilyen képviseletben részesüljön. Az Európai Bíróság alapvető elveket határozott meg azon nyilatkozatokra, vallomásokra vonatkozóan, amelyeket a rendészeti hatóságok szereznek úgy, hogy sérül ez a jog. Ilyen elvek miatt tilos elítélést kimondani, és nem szabad az ilyen nyilatkozatokat felhasználni a bírósági eljárás során. Ezeket tehát a bizonyítékok közül ki kell zárni, ezeket nem lehet a bíróság elé terjeszteni. És ugyanígy a jogi véleményünkben hivatkozunk olyan esetekre is, mint a Száldott eset, Panovcis eset, amelyek, amely ügyek a közelmúltban kerültek a bíróság elé, és ott is a vádlott jogai forognak kockán. Mm, elnök asszony, ezek volnának a fő megállapításai a jogi szakvéleményünknek, de természetesen állunk a kérdések elébe, amennyiben a kollégáknak vagy az előadóknak, előadónak volnának kérdései. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. 4, 5, 6, kollega jelentkezett. Még mindig a terveknek megfelelően haladunk, de a következő napi rendek, következő napi rendi pontoknál kevesebb idő majd rendelkezésünkre. Először az jelentés tevőket kérném, Romero López asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban azon problémák, amelyeket felvet ez az irányelv, ezekre már rámutatott Antonescu asszony. Nagyon hasznos volt a jogi szolgálat magyarázata is, ami a kizáró szabályokat illeti, illetve azon bizonyítékokat, amelyeket nem megfelelő módon szereztek. Ami az ügyvédi képviselethez való jogot illeti, véleményem szerint itt továbbra is fennállnak bizonyos pontok, amelyeknél kompromisszumot kellene kialakítanunk. Noha az előadó már kifejtette álláspontját, úgy vélem, hogy lehet még ezekről tovább egyeztetni. Ugye említette a jog forrását. Tudjuk, hogy bizonyos országokban ez egy költségtöbletet eredményez, olyan költségeket, amelyeket nem terveztek be. A jogszabályok erről nem rendelkeznek, tehát elképzelhető, hogy bizonyos tagállamokkal ez konfliktust eredményezhet. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a lehető leggyorsabban megteremtsük ezen jogi kitételeket a kihallgatásokra vonatkozóan, főleg akkor, amikor a gyanúsított tisztában van azzal, hogy egy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják. Éppen ezért előre kell lépnünk. Van ugye egyfajta virtuális jog. Még akkor is, ha ez jelen pillanatban nem egy reális jogot jelent, hiszen ez szorosan összefügg az ingyenes jogi képviselettel, ez pedig nem szerepel ebben az irányelvben. Ennek ellenére azt hiszem, hogy valamilyen megoldást találnunk kell, és úgy gondolom, hogy Antonescu asszony ezzel kapcsolatban tett nyilatkozata érdekes. Fontos, hogy a bizottság is minél hamarabb fontolja meg, hogy hogyan tudjuk az ingyenes jogi képviselet kérdését rendezni, mert ez a jog forrásához is szorosan kapcsolódik. Egyetértünk egyébként abban, hogy a bizonyítékok felvételénél fontos az ügyvéd jelenléte, éppen ezért hasznos a jogi szolgálat nyilatkozata, amely egyébként teljes mértékben egyetértünk, és reméljük, hogy az őrizetbevétel körülményeinél is megállapodásra jutunk. Ami pedig a bizalmasságot illeti, egyetértünk a bizottság megítélésével. A kivételes eseteknél rendkívül nehéz meghatározni, hogy mikor jogos a védelem és a vádlott közti kommunikáció jogát megsérteni, hiszen az igazságügyi hatóságok kezében számos eszköz van, amely alapján meg tudják állapítani azt, hogy mikor gyanúsított maga az ügyvéd is. Éppen ezért más eszközökkel is élni lehet, hogy bizonyos információkat szerezzenek a hatóságok, vagy akár egy újabb párhuzamos bírósági eljárás elindításához is. De itt azt hiszem, hogy nagyon elszigetelt esetekről van szó, és ezeket érdemes megfontolni, hiszen itt a védelem jogát is megkérdőjelezzük. Tehát a bizalmasság kérdése nagyon fontos. Ami pedig az ingyenes jogi képviseletet illeti, ahogyan azt már említettem, az irányelv javaslat nem tér ki kellő mértékben. Az eljárás jogi biztosítékoknál minél hamarabb megállapodásra akarnak jutni, éppen ezért feláldozták ezt a témát, de az ügyvédi képviselethez való jog nem érvényesül, hogyha az ingyenes jogi képviselet nem biztosított, akkor, amikor a gyanúsítottnak erre szüksége van. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, nem határoztam meg, hogy hány percben szólalhatnak fel, de hogyha meg szeretnénk mindenkit hallgatni, akkor egy kicsit fegyelmezettebbek kell, hogy legyünk. Kérek mindenkit, hogy legyen fegyelmezett, nem akarom én megmondani, hogy hány percig beszélhetnek. Sajnos, ha nem fegyelmezettek, akkor muszáj lesz korlátoznom a felszólalási időt. Mulder úr, a liberális frakció nevében. Köszönöm, elnök asszony. Sarah Ledford nevében szólalok fel. Itt van előttem a szöveg, amit ő elkészített. Sajnos nem tud itt lenni. Ő kért meg, hogy nevében szólaljak fel. Tehát ez nem biztos, és nem feltétlenül az én véleményem. Nagyon fontos, hogy minden személynek legyen joga az ügyvédhez, amikor bíróság elé állítják. Örülök annak, hogy a tanács is biztosítani kívánja ezt a garanciát ilyen esetekben. Az irányelv a megfelelő európai helyzetet tisztázza. Az is fontos, hogy a rendőrség ne folytathassa egy személy kikérdezését, amikor az gyanúsítottá válik ügyvéd jelenléte nélkül. A bizonyíték felvétele kapcsolatban fontos, hogy biztosítsuk, hogy az ügyvéd jelen lehessen, és nem szabad egy általános definícióra támaszkodni, hiszen a tagállamok itt ne szabadságot kapnának. Jó lenne egy lista, fontos, hogy a tagállamok egyértelmű módon járjanak el, és ne csak az egyezmény általános szövegét vegyék át. A bizalmasság vagy a titoktartás témájában úgy gondolom, hogy az intézményekben szinte mindenki egyetért azzal, hogy mennyire fontos a titoktartás, de vannak dolgok, amik általánosságban egyértelműek, de az ördög a részletekben bújik meg. Ezért az ügyvéd és a kliens közötti titoktartás megszeghető, hogyha az ügyvéd gyanúsítottá válik, ilyenkor meg lehet szegni a titoktartási kötelezettséget. Aztán az irányelv hatékonysága tekintetében, és hogy bizonyos bizonyítékokat a bíróság nem használhat fel, amennyiben az irányelve szegésével értek el ezt a bizonyítékot. Úgy gondolom, hogy a bíróságnak kell döntést hoznia. A jogi szolgálat részéről tudom, hogy akkor lehetnek szabályaink erre vonatkozóan, hogyha ezt szándékozzuk meghatározni, de igazából EU szinten a bíróság saját eljárási szabályaiba szólnánk bele. Bizonyos esetekben ez a gyanúsítottnak joga kell, hogy legyen, hogy az ügyvéddel telefonon beszéljen, de ez csak kisebb, relatíve kisebb esetekre kell, hogy érvényes legyen. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a hatályt teljesen pontosan határozzuk meg a rendőrségnek, legyen lehetősége, hogy mielőtt az irányelv hatályosá válik, meghatározhassa, hogy valaki gyanúsított vagy vádlott, például a személyazonosítás meghatározásával. Sara Letford szerette volna ezt elmondani, hogyha el tudott volna jönni. Sajnos nem tudott eljönni, úgyhogy csak lélekben van jelen velünk. Remélem, hogy jól számoltam be az ő véleményéről, de a saját véleményemet is szeretném elmondani. Egy sormodosító indítványt nyújtottam be saját nevemben. A legfontosabb, hogy az irányelv nem lehet olyan, hogy minden egyes apró szabálysértés esetében is ügyvédi segítséget kelljen biztosítani. Elnök. Igen, nagyon jól lát eh, Szara szerepét. A zöldek nevében szól fel Albrecht úr. Köszönöm. Először is hadd mondjam el, Antonescu asszonynak szeretnék köszönetet mondani a munkájáért. Nagyon jól végzi a munkáját, és megoldásokat is próbál javasolni a parlament számára. Nagyon jó elképzelés volt, hogy kikerüljük a jogi szolgálat véleményét. Ezt is nagyra értékelem. Három konkrét megjegyzésem lenne. Az első, teljes mértékben egyetértek abban, hogy egyetetek az el, előadóval ebben a témában, vagyis jog az a megfelelő meghatározás, ahogy kezeltük a kérdést mostanáig, a támogatáshoz való hozzáférést, vagyis nagyon különböző értelmezési lehetőség van, ezzel nem tudnék egyetérteni, hogy ezt a kaput nyitva hagyjuk. Úgy gondolom, hogy a jogi szolgálat egyértelműen fogalmazott, az Európai Emberi Jogi Bíróságnak is egyértelmű iránymutatásai vannak a a hatos cikk alapján a méltányos eljárásra vonatkozóan. Ehhez kell, hogy tartsuk magunkat. És nem korlátozhatjuk a teljes eljárás, a teljes megközelítés hatáját túlságosan, hiszen akkor jelentősen eltérnénk attól az iránytól, amire az, amely felé az Európai Bíróság halad. A bizonyíték feltétel, felvétel és a titoktartás kérdése. A megközelítést nagyon jónak tartom, főleg a 10.2-es pontjával kapcsolatban. Én inkább ragaszkodnék ahhoz a szöveghez, ami a jelentésben most szerepel, vagy mostanáig szerepelt. A jogorvoslat, nem, a bizalmassága kapcsolatban még elmondanám, hogy a nem szabad összekevernünk az ügyvédi kérdéseket és a titoktartás abszolút kérdését, úgyhogy a teljes titoktartás, teljes bizalmas kapcsolatot garantálnunk kell, és nem nyithatunk meg lehetőséget különféle kivételekre tekintetben. Én úgy gondolom, hogy ehhez ragaszkodnunk kell. Végül a jogorvoslattal kapcsolatban 13-as cikk 3-as pontja értem, amit a jogi szolgálat mondott, hogy ez nem csak egy lehetőség, hogy a szerződések hatája alapján ezt megtegyük, hanem természetesen ehhez alapot nyújt, hiszen ezek az intézkedések biztosítják azt, hogy koherens módon biztosítani tudjuk a gyanúsított jogait, és hogy az Európai Bíróság eset jogát végrehajtsuk ennek az iránymutatásait. Úgyhogy szeretnék itt is ragaszkodni a mostani szöveghez a jelentésben, ahogy ez most szerepel. Köszönöm szépen Körköpúr az ECR részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést, megfáztam. Bár van, aki azt mondja, hogy most sokkal szebb a hangom, mint általában. Először is gratulálni szeretnék az előadónak a munkájához és nagy örömömre szolgál az a jelenlegi fázis, amiben eljutottunk, hiszen van egy sor téma, ahol aggájaink voltak, és örülök annak, hogy egy külön fórumra fog vonatkozni a jogi támogatás. Nagyon sok kötelezettség szerepel ebben az intézkedésben, ami természetesen költségekhez fog vezetni. Ügyvédként vagy képviselőként elmondanám, hogy annak is örülök, hogy hangsúlyozzuk annak az igényét, annak a szükségességét, hogy nem csak ügyvédhez, hanem információhoz való hozzáférési jogát is biztosítani akarjuk. Tehát amikor letartóztatnak valakit, akkor valakivel, tehát például egy rokona felveheti a kapcsolatot. Tehát mielőtt a ügyvédel felvenni a kapcsolatot, azért valaki már tudni fog arról, hogy letartóztatták ezt a személyt. Az EU államok legnagyobb többségében ezek az elvek most is érvényesülnek, de nem mindenhol vannak meg ezek a jogosultságok. Úgyhogy fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy amikor az ügyvéd, ügyvédi hozzáféréshez joga van, illetve konszuli vagy diplomáciai segítséghez is joga van, hogyha valaki nem abban az országban tartózkodik, ahol lakik a derogációra nagyon korlátozottan kellene lehetőséget biztosítani. Nagyon fontosnak tartom, hogy a hozzáférés csak akkor lehet megtagadni, hogyha az eljárási biztosítása miatt, vagy bizonyított okok miatt ez szükséges, hiszen alapjog az, hogy valaki ügyvéd segítséget kapjon ilyen körülmények között. Az, hogy a telefonon lehessen ügyvéddel beszélni, mi ezt nagyon fontosnak tartottuk, hiszen nem mindig lehetséges fizikailag találkozni az ügyvéddel, és ezt sokszor ürügyként kihasználják, hogy valakitől megtagadják az ügyvédhez való hozzáférést. Ezt a modern telefonos kommunikációs lehetőségek között elfogadhatatlannak tartjuk. Nagyon örülök annak, hogy mondjuk este 9 óra van, vagy vidék területen történik az elfogadás, és nem lehet hozzáférni, nem lehet fizikailag találkozni az ügyvéddel, hogy az a tény, hogy legalább telefonon beszélni lehessen ügyvéddel, ezt nagy előrelépésnek tartjuk. Aztán az idő, hogy a letartóztatás és a jogi segítséghez való hozzáférés közt mennyi idő telik el, ez is nagyon fontos. Amikor az idő nyomása alatt vannak azért, mert bizonyítékokat akarnak beszerezni, ehhez időre van szükség, itt oda kell figyelnünk, hogy semmi ne akadályozhassa a nyomozást. A bizonyíték felvétel és az ügyvéd részvétele jogja közötti egyensúlyt kell kialakítani, és szerintem a jelentéstevő az előadó most megtalálta ezt a megfelelő egyensúlyt. Egyetértünk a kérdések nagy többségével, nagyon fontos ez a kezdeményezés, fontos ez a téma, és továbbra is teljes támogatásunkat fogjuk biztosítani. Köszönöm, Cipel asszony. Ja, vielen Dank. Ich will versuchen, mich... Köszönöm. Megpróbálok két-három pontra szorítkozni Először is köszönetet mondanék a jelentéstevőnek munkájáért. Azt hiszem, hogy még valamennyi jelentéstevővel sok vitára van szükség, hogy erős álláspontot tudjunk kialakítani a további tárgyalások során. A 3-4 pont. Először is az ügyvédhez való fordulás joga. Azt hiszem, ezt nem lehet korlátozni, még akkor is, hogyha egy középsúlyos bűncselekményről van szó, amikor bírságot kell ö, fizetni, és az illető nem büntetett előéletű. Lehetséges, hogy teljesen jogtalanul ö, gyanús tanúsítanak, és hogyha egy ügyvéd kifogással él, az sokkal komolyabban veszik, mint hogyha én mondom, hogy jogellenes a gyanúsításom, tehát ezért semmiféle oka nem lehet az ügyvédhez való fordulás jogát korlátozni. Ugyanez érvényes arra formára, hogy milyen formában ö, veszem fel a kapcsolatot az ügyvédhez. Nincs ügyvédem, nincs, nem láttam ennek szükségességét. Hogyha elég egy telefonos felvilágosítás, egy vadidegen emberhez fordulni, a, tőle verni, hogy jogi tanácsadást nyújtson nekem? Tehát magamnak kell arról dönteni, hogy a telefon elége, vagy személyesen akarok ügyvéddel beszélni, mert lehetséges, hogy olyan pontokról van szó, hogy mégiscsak személyes beszélgetést részesítek előnyben, a, az el, kifogás lehetőségére, az ellenvetés lehetőségére és ellenvetésre is lehetőséget kell adni, hogyha valaki nem akar ügyvédhez fordulni, ö, akkor nem lehetséges, hogy csak a telefonos lehetőséget biztosítják. Nem lehet ezt a jogot, a bizalmasságot korlátozni, hiszen csak ez a az ügyvéd és a kliens közötti beszélgetés bizalmas jellege garantálhatja a méltányosságát az eljárásnak. Az ügyvédnek meg kell tudnia vizsgálni a fogvatartási körülményeket is, úgy szintén a fogvatartás idő tartama is lehet egy téma, hogy a megfelelő együttműködést a tagállamok között biztosítsuk. Az utolsó pont a különböző intézkedések következetessége ezen tervben. Antonesco asszony már néhány pontot felvetett. Azt hiszem, hogy még egyszer tanulmányoznunk kell a szöveget, és nem szabad nagyon különböző megfogalmazásokat találni ezen intézkedések tekintetében. Némileg idegesített, hogy ezek az intézkedések a német fordításban úgy szerepelnek, hogy jog, az ügyvédhez való fordulás joga. A német szöveg másik változatában ügyvédhez való jog szerepelt, itt világosságot kell teremteni a jogbiztonság szempontjából, és következetességet. Nem szabad mindig új fogalmakkal dolgoznunk. Fosz? Köszönöm szépen az utolsó hozzászóló Fosz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán röviden két megjegyzést tennék Zipel asszony hozzászólásához. Ha valaki ügyvédet keres, akkor Timothy Kirkhope és én egyébként nagyon szívesen segítséget nyújtunk egyrészt, másrészt pedig, ami a német eh, címet illeti, én még eh, ott is eh, azt írnám, hogy az ügyvédhez vagy jogi képviselethez való jog, tehát ez kellene, hogy szerepeljen. Azt hiszem, hogy elég gyakran ismertettem már, hogy a bizottság dokumentumával általánosságban véve elégedett vagyok, és kollégánk Elena tervezettével is elégedett vagyok, főleg azért, mert ezen a, ebben a kényes kérdéskörben nagyon nehéz mindent úgy összekapcsolni, ahogyan azt eh, szeretnénk. Főleg azért, mert eh, a joghagyomány, illetve az eljárási jogok területét érinti ez. És éppen ezért véleményem szerint már kezdetben, amikor felmerül a gyanú, és eh, a gyanúsított talán meggondolatlan kijelentéseket tesz, amelyeket negatívan értelmezhetnek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy lehetőleg minél hamarabb az eljárás kezdetén az ügyvédi képviseletet biztosítsuk. Ugyanígy három észrevételem volna, három olyan pont, amelyet szerintem át kellene gondolni. Először is, ami a letartóztatás körülményeinek megvizsgálását illeti, szerintem ezt csak javítani lehet, Igazából nem látom indokát annak, hogy ennek bármi is ellentmondhatna, és számos módosító vonatkozik erre a pontra, pontosan arra, hogy meg kell őrizni ezt a kitételt, tehát meg kell vizsgálni a körülményeket. Szerintem egy kompromisszum kialakítható ennél a pontnál. A második felvétel pedig a 10-es cikk 2 bekezdése és a 13-as cikk 3-as bekezdése véleményem szerint el kellene távolítani az irányelvből. Lehet, hogy helyes, ahogyan a jogi szolgálat azt kifejtette, hogy ennek semmi nem mond ellent. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy kötelező-e ezt szabályoznunk, és véleményem szerint nem is feltétlenül szüksége kell minden egyes részletnél, ahol valamit szabályozhatunk, nem kell ezt tényleg szabályoznunk, hiszen itt a joghagyomány területére lépünk, és vannak bizonyos hagyományos eljárások a tagállamokban. Itt merül fel ugye a bizonyítékok felhasználása, a bizonyítékok értékelése. Itt figyelembe kell vennünk a különböző országok jogrendjét, ezt tiszteletben kell tartanunk, és úgy gondolom, hogy ezt a tagállamokra kellene bíznunk, rájuk kellene bíznunk, hogy hogy járnak el. Ami pedig a bizalmasságot, a titoktartást illeti, úgy vélem, hogy az ügyvédi kapcsolat során, még akkor is, hogyha ezt nem mindig feltételezzük így, bizony előfordulhat a visszaélés lehetősége. Előfordulhat az, hogy az ügyvédek bizonyos büntetőjogi eljárásokban részt vehetnek. Tehát úgy gondolom, hogy korlátozni kell ezt a lehetőséget, de lehetővé kell tenni a kivételes eseteket, pontosan azért, hogy az esetleges visszaéléseket megelőzzük. És még röviden egy megjegyzést tennék a 126-os módosítóra. Zippel kollega, Romero López, Jan Filip Albrecht is írnak erről a méltányos eljáráshoz való jog, a tisztességes eljáráshoz való jog, és az embertelen bánásmód, kínzás, egyéb kérdések szerepelnek itt. Hát furcsálottam azt, hogy a kínzás, illetve az embertelen bánásmód akár mindennapos eset lehet az Európai Unióban, ez meglepett. I'm not going to raise the issue. Köszönöm szépen, nem fogom fölvetni a CIA kérdését, mert az ilyenfajta munkákat outsourcoljuk, fölkérném a bizottságot és a tanácsot arra, hogy röviden, tömören osszák meg velünk a megjegyzéseiket, és csak amit muszáj, azt mondják el. Nem akarom ma meghatározni, hogy pontosan hány percig szólhatnak fel, és az előadót is meg kell, hogy hallgassuk. Tell úrt, úrat hallgatjuk meg az Európai Bizottság részétől. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Antonescu asszonynak, az előadónak a megjegyzéseiért. Ismertük ezeket, és különösen üdvözöljük a titoktartásra, a bizalmasságra és a ügyvédel való találkozóra vonatkozó, illetve a kihallgatásra vonatkozó megjegyzéseit. Első olvasatban a bizottság minden esetre üdvözli az összes módosító indítványt, és a tendencia a parlamenten belül tényleges előrelépést és hozzáadott értéket biztosít a jelenlegi helyzethez képest, beleértve az esetjogot is, az Európai Bíróság esetjogát is a saját értékeinknek, európai értékeinknek megfelelő, demokratikus értékeinknek megfelelően, és a védelemhez való jog konkrétan ezt kell biztosítanunk ebben a témában. A legkritikusabb téma a szankció 13-as cikk. A bizottság egyetért alapvetően az Európai, jogi, Európai Parlament jogi szolgálatának a véleményével, de van egy bizonyos fenntartásunk, hogy bizottság mindig úgy gondolta, hogy szoros értelemben a bizonyíték feltételi szabályokról van szó itt, tehát nem a bizonyíték felvételi, hanem a bizonyíték felhasználási szabályokról van itt szó. Ezért a bizottság már most úgy gondolja, hogy jogi szabadságot kell biztosítani a Nemzeti Bírónak, Bíróságnak, hogy ő határozza meg a felvett bizonyítékokat, és a, hogy hol történt jogszegés. Hogyha az ügyvéde való kapcsolat esetleg a, a védelemhez való joggal kapcsolatos problémákat vet fel, azt is a bíróságnak kell megítélnie. Van egy bizonyos hatékony, tehát egy jog lehet hatékony, és lehet nem hatékony. Hogyha a megszegést nem szankcionáljuk, akkor nem lesz hatékony ez a jog. A 13-as cikk tartalmazza pontosan ezt, és ezért a megfogalmazás tekintetében mi rugalmasak vagyunk, de fontosnak tartjuk, hogy a végső szövegben bent legyen, hiszen a közös jog biztosítása a Nemzeti Bíróság kezében van, tehát ő kell, hogy meghatározza a Nemzeti Biztos Bíróság, hogy történt-e jogszegés, vagy sem. Elnök, köszönöm. Szoszkofúr, remélem jól mondom a nevét, a Dán elnökség részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is el szeretném mondani az elnökség nevében a vitát és a módosító indítványokat nagyon érdekesnek tartom. Tükrözi azt, hogy a parlament is úgy gondolja, hogy megfelelő egyensúlyt kell ki alakítani bizonyos érdekek között, és ez egy jó jelzés a jövőbeni tárgyalások vetületében. Nincs mandátumom arra, hogy bármilyen konkrét megjegyzést vagy bejelentést tegyek a javaslatokkal kapcsolatban. Még a tanács még most folytatja le a saját tárgyalását, és most alakítjuk ki a saját tárgyalási pozíciónkat. Bizonyára tudják, hogy nem könnyű a feladatunk, hiszen a tagállamok nemzeti szabályai el, jelentősen eltérnek ebben a témában. Úgyhogy most még folyik ez a munka nálunk a tanácsban. A Dán elnökség minden esetre úgy gondolja, hogy a tárgyalási pozíciót még a Dán elnökség idején meg tudjuk határozni, ki tudjuk alakítani. Ezért különösen érdekelne, ha itt a parlamenti tárgyalások is eredményhez vezetnének, mert akkor előre tudnánk vinni ezt a témát. Nagyon fontos ez a téma számunkra és Ennyit szeretem volna elmondani jelenleg. Köszönöm. Oké, okay, de... Rendben. Akkor most újra meghallgatjuk Antonescu asszonyt az előadót. Kérem, hogy tartsa meg a lezáró megjegyzéseit. Lor pentru intervențiile de calitate. Mulțumesc. Köszönöm szépen a kollégáknak ezt a sok remek felszólást köszönetet mondok a jogi szolgálatnak. A véleménye nyilvánvalóan nagyon sokat segít majd a jövőbeli döntésekben és vitákban. Nagyon érdekesnek tűnt az a pontosítás, amelyet Tel úr osztott meg velünk a bizottság részéről. A bizonyítókok felhasználása ezek feltételeit illetően. Az esetleges kompromisszum kialakítását, illetően a jogorvoslattal kapcsolatban azt hiszem, hogy ezt az érvelést fel tudjuk használni. Aztán felmerültek újabb problémák is, nem akarom ezeket most itt megismételni, erről a kezdetben már szóltam. Én nem az állam költségére beszélek az ügyvédi segítségnyújtásról, de egyetértek azzal, amit a kolléga mondott, valóban szükség van az költségmentes ügyvédhez való fordulásról kapcsolatos irányelvre, és Buzutil úrral éppen egy módosítón dolgozunk ebben az irányban az ügyvédhez való fordulás joga az összes EU-s tagállamban kell, hogy érvényesüljön. Ezért van szüksége erre a jogi eszközre a lehető legrövidebb időn belül, ezt illetve nincsenek kétségek. Egy másik dolog. Világos, hogy jó tárgyalási pozíciót alakítottunk ki. Nem lehet, hogy a tanács álláspontjával azonos állásponttal érkezünk a tárgyalásokra. A mi álláspontunk jó, felhívom tehát a kollégákat arra, hogy még nagyobb mértékben működjenek együtt, alakítsunk ki megállapodást, erősítsük meg még jobban tárgyalási pozíciónkat. Az ütemtervet illetően különböző találkozók időpontjait kell meghatároznunk a kollégákkal, az árnyékjelentéstevőkkel, hogy jó megoldásokat tudjunk kialakítani. Talán a szavazás elhalasztására is szükség lesz. Köszönöm. Oké. Okay. Rendben. Akkor ezzel le is zárhatjuk ezt a napirendi pontot, és áttérünk a következő napirendi pontunkra. Úgy látom, hogy Bozutil úr még nem érkezett meg. Úgyhogy azt javaslom, nem tudom, hogy úton van már. Okay. Um, point 12 on the... A 12-es napi rendi pont, mondja az elnök, a tanács határozata a külső tengeri határoknak a Frontex által koordinált operatív együttműködés keretében történő őrizette tekintetében a Schengeni határellenőrzési kódex kiegészítéséről szól. 2010-ben az Európai Parlament úgy döntötte, hogy megkérdőjelezi ezt a tanácsi határozatot, és az Európai Bíróság főtanácsnoka a múlt héten ismertette következtetéseit, támogatta az Európai Parlament álláspontját, és most felkérnénk az Európai Parlament jogi szolgálatát, hogy ismertesse a főtanácsnok véleményét a szakbizottságunk előtt, azt követően pedig jöv, röviden meghallgatjuk az Európai Bizottság válaszát, majd az előadót és a többi képviselőt is. Dean asszony a jogi szolgálattól. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Emlékeznek rá minden bizonyja, hogy a parlament kezdeményezte 2010. április 26-án ezt a folyamatot, és eh, a határ ellenőrzési kódex eh, kiegészítése a tengeri határokra vonatkozóan. Ez volt a tartalma ennek a ennek az anyagnak. A plenáris és a parlament maga nem vétozták meg ennek a jogszabálynak az elfogadását, mert eh, nem sikerült ehhez a többséget megszerezni. 2012. április 17-én a főtanácsnok ismertette véleményét, ön is említette, hogy ez a parlament álláspontját támogatja. Még mielőtt a tartalomra térnék át, szeretném hangsúlyozni, hogy ez a jogi szakvélemény nem kötelező érvényű a bíróságra nézve, és a bíróság nem feltétlenül fogja ezt követni. Ugyanakkor egy részletesebb vizsgálatot tartalmaz ez a szakvélemény, ami hasznos lehet ahhoz, hogy megértsük a gyakran rövidebb határozatot. A főtanácsnok itt két kérdéssel foglalkozik, az elfogadhatósággal és azzal, hogy nem lépette túl a hatájon ez a határozat. Vannak alapvető és nem alapvető elemek, amelyek meghatározó fontosságúak. Először is, ami az elfogadhatóságot illeti, a tanács azzal érvelt, hogy mivel a parlament nem vétozta meg a határozat tervezetet, annak alapján, hogy azzal érvelve, hogy túllépett volna a végrehajtási hatáskörén, most a parlament nem indíthat keresetet ugyanezen okokból kifolyólag. A főtanácsnok eh, elveti ezt az érvelést, a parlament ugyanis nem kötelező ellenszegül, nem, parlamentnek nem kötelező ellenszegülni egy jogi aktusnak, eh, még akkor is, hogyha élhetne vétó jogával. Az Európai Parlament álláspontja politikai megfontolásokon múlhat, és a vétó jog gyakorlását nem tekinthetjük egy eh, alternatív eszköznek a jogi felülvizsgálathoz képest, vagyis a vétójog gyakorlása, illetve az semmiségé nyilvánítás érdekében indított kereset, különálló fellépések, és a főtanácsnok szerint ez jelzi azt, hogy milyen különbségek érvényesülnek. A parlament a szabályozási folyamat során vizsgálati fenntartással élhet, és a, az a döntés, hogy keresetet indít-e a bíróság előtt, ezt úgy is meg lehet tenni, hogy a, anélkül, hogy a plenárisan szavaznának erről. Éppen ezért a semmiségi nyilvánításért indított kereset a parlamenti kisebbség kezében levő felhasználható eszköz. A főtanácsnok megvizsgálja azt is, hogy az elfogadott határozat túllépe a Schengeni határőrizeti kódex végrehajtási hatáskörén. A végrehajtási hatáskör lehetővé teszi azt, hogy további intézkedéseket foganatosítsanak a, szabály, a vizsgálati bizottsági eljárás értelmében. A parlament azzal érvelt, hogy a határozat tartalmazott olyan elemeket, amelyeket alapvető fontosságúnak kell tekinteni, következésképpen a jogalkotó fenntartással élhet a főtanácsnok, megvizsgálta általános értelemben ezt az értékelést, és először is a végrehajtási hatáskört, itt figyelembe kell venni a szóban forgó szakpolitikát. Ebben a tekintetben pedig hangsúlyozna, hangsúlyozza, hogy ez a szakpolitikai terület, nevezetesen a külső határok ellenőrzése és az illegális bevándorlással szembeni küzdelem érinti az emberi jogok területét, és ez egyéb technikai területektől elkülönül, mint például a mezőgazdasági politika, ahol a bizottságnak széles körű végrehajtási hatásköre van. Éppen ezért a létező esetjogot óvatosan kell kezelni. Másodszorban pedig az, hogy mi minősül alapvető vagy nem alapvető jellegnek, Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy mechanikusan alkalmazzák az esetjogi formulákat, hanem itt egy értékelés kell végrehajtani, amelybe be kell vonni az összes vonatkozó elemet. Például az alapjogi aktus célját, hatáját és egyéb elemeket. Miután a releváns tényezőket a főtanácsnok megvizsgálta, úgy vélte, hogy ez a határozat nagyon határozott intézkedéseket tartalmaz, amelyek új alapvető elemeknek minősülhetnek. Ezen intézkedések között szerepel a hajó fenntartóztatása, a, a hajó fedélzetén levő emberek feltartóztatása és egy harmadik országbeli hatóságnak való átadása. Az ő véleménye szerint ezen rendelkezések arról, hogy a fedélzetről hol szállnak le az utasok, szintén új alapvető elemeket jelent. Aztán a következő okokat sorolja fel. Ezen intézkedések nehéz választást jelentenek, ami az emberek alapvető jogait, egyéni szabadságjogait is érintik, azt például, hogy nemzetközi védelemhez, védelemért fordulhatnak, és ez a harmadik országokkal való kapcsolatokat is érinti. Ilyen kemény intézkedések fogalatosítása nyílt tengeren már önmagában véve is alapvető jellegű, ha figyelembe vesszük a Schengeni határőrizeti kódexet. Két egyéb aspektus is indokolja ezen intézkedések alapvető jellegét, azért, mert itt vitatható kérdések is felmerülnek, például azt, hogy a visszaküldés tilalma nemzetközi vizeken alkalmazható-e, illetve hogyan kell meghatározni azt a helyet, ahol szárazföldre lépnek a letartóztatott személyek. Ez a jogalkotó hatáskörébe tartozik. A főtanácsnok elfogadta a parlament érvelését arról is, hogy a határozat olyan aspektusokat szabályoz, amelyek az operatív együttműködésre vonatkoznak a Frontex rendelet hatájában. Ezen aspektusok pedig nem tartoznak a Schengeri határőrizeti kódexre delegált végrehajtási hatáskörök körébe. A melléklet pedig a felkutatási, mentési műveletekre is vonatkoznak, amelyek nem a Frontex feladaté közé tartoznak, de ez részét képezheti az operatív tervnek. A közelmúltban módosult ugyan a Frontex rendelkezés, de ezen pontokat ez nem érintette. A főtanácsnok éppen ezért azt javasolja, hogy a határozatot semmiség kellene nyilvánítani, érvényteleníteni kellene, de meg kellene várni egy jogszabály hatályba lépését a rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően. Ha a bíróság követi a főtanácsnok véleményét, akkor a bizottság egy javaslatot kell, hogy előterjesszen, amely helyettesítheti a tanácsi jogszabályt, és a rendes jogalkotási eljárást kell itt követni. Remélhető, hogy a bíróság ítélete iránymutatást nyújt majd az intézményeknek arra vonatkozóan, hogy milyen értékelést kell végrehajtani arról, hogy mi minősül alapvető vagy nem alapvető elemnek. Ez a 290-es cikkel egyébként összhangban van. Ezek volnának a főtanácsnok véleménynek a fő pontjai, de természetesen készek vagyunk arra, hogy megválaszoljunk egyéb esetleges kérdéseket is. Köszönöm. Emma Brown asszonyt a bizottság részéről kérem, hogy reagáljon röviden, ha úgy gondolja, hogy ez szükséges. Nem, nem kér szót. Cashman úr következik. Köszönöm szépen, és megint is szeretnék köszönetet mondani. Kiváló ez az elemzés a főtanácsnok pozíciójára vonatkozóan. A ez megfelel nagyjából az én pozíciómnak is, és amit javasoltam a szakbizottságnak, bár a szakbizottság nem fogadta el a véleményemet. Különösen gondolok a hármas bekezdésben az befogadhatóságra vonatkozóan a főtanácsnak megállapítja, hogy az eljárást politikai jellegű meggondolásoknak a tárgya lehet, és én pontosan ezt hangsúlyoztam. A nemzetközi tengeri jogi intézkedéseknek meg kell, hogy feleljen az EU is, és az Európai Bíróság elé kerülhet a helyzet. Ezt különösen Málta és Olaszország nem fogadta el. Málta főleg azt hangsúlyozta, hogy a szabály azt mondja, hogy a törvénytelen bevándorlók, illegális bevándorlók, és ezt most felolvasom, a Frontex intézkedések miatt a visszaküldhetőek a származási országba. Ezért a Frontex missziók által kimentett személyeket ugye Máltába jutatja el, anélkül, hogy ezt, ez a misszió Máltából indult volna. A bizottság túlépett a hatáján, és ez egy sürgős eset volt, és nagyon fontos volt az életmentés szempontjából. Ugyanakkor nem lehet hagyni, hogy a bevándorlók közül nagyon sokan életüket veszítsék. A javaslataimat nem fogadta el a szakbizottság sajnos, ezért plenárison kellett, hogy bemutassam, plenáris elé került a téma. Sajnos nem sikerült elérni minősített többséget a szavazatok tekintetében. Ugyanakkor Puszutil úr, tisztelt kollégám, a Libe bizottsághoz fordult egy olyan kéréssel, hogy a LIBE jogi szolgálata vizsgálja meg, hogy a teljes szabályrendet eljárási alapon meg lehetett támadni a tanácsban. Tehát azon az alapon, hogy a bizottság túllépett a saját hatáskörén. De arról is megállapodás született, egy döntés született a szakbizottság részéről, hogy nem szabad, nem kell feltétlenül a döntést felfüggeszteni. Örömömre szolgál, hogy Búzuti úr a Frontex rendelkezésekbe ezt a szabályt be kívánta venni, és Szilvi Grölán asszonyjal is együttműködtek, de ezért ez nem teljesen oldja meg a kérdéseket. A fő tanácsnak Paolo Mengozzi véleményét üdvözlöm, és különösen üdvözlöm azt, és most ezt is felolvasom, hogy a főtanásnak javaslatainak az alapja az a következtetés, ahogy hallottuk, hogy ezt a, nem a bíróság kell, hogy elfogadja. Az ő következtetése az, hogy a tanács ö, olyan módon fogadta el az intézkedéseit, ami a Schengeni határkódex nem lényeges kiegészítésére vagy módosítára vonatkozik. Ezért a főtanácsnok úgy gondolja, hogy a Schengeni határellenőrzési korrex nem lényeges intézkedéseinek a módosításai helyett a tanács új elemeket kíván bevezetni, és módosítja a Schengeni határellenőrzési kódexet. Végül a javaslat azt tartalmazza, hogy a tengeri határokra vonatkozó szabályokat fenn kell tartani, még mielőtt normál, rendes jogalkotási eljárással új törvény vagy új jogszabály nem születik el. Úgyhogy üdvözlöm a főtanácsnok véleményét, remélem, hogy a bíróság támogatni fogja. És ahogy mondtam, különösen örömömre szolgál az, hogy megfelel teljes mértékben a frakcióm által támogatott és az én általam ismertetett véleménye, amit a szakbizottságban és a plenárison is ismertettünk. Buzotil úr, köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, avval kezdeném, hogy gratulálok a legesleg őszintében gratulálok az Európai Parlament jogi szolgálatának. Szeretnék emlékeztetni a kollégákat arra itt a szakbizottságban, hogy 2010. februárjában López Aguilar úr jogi véleményt kért a jogi szolgálattól ezzel a témával kapcsolatban, ezzel a tanácsi határozattal kapcsolatban. És akkor a jogi szolgálat 2010 márciusában adta meg a válaszát, és azt mondta, hogy a jogi szolgálat véleménye szerint a bizottság túlép a hatáskörén. És ez a, ezt a határozatot bíróság előtt meg lehet támadni. Ezt követően a mi szakbizottságunk a néppárt kezdeményezése alapján megpróbált ezt a tanácsi határozatot a plenáris elé vinni, azért, hogy ez a tanácsi határozat megszűnhessen, abszolút többségre van szükség a plenárison, tehát hogy ezt megtámadhassuk, ezt a határozatot. A határozatot, az állásfoglalást akkor 300 ki... 339 szavazat támogatta, ez kevesebb volt, mint az abszolút bizottság. Nagy többséget értünk el, 339 szavazatot, 253-mal szemben, de nem értük el az abszolút többséget. Emiatt a tanácsi határozat idézőjelben mondom, politikailag nem került megtámadásra a parlament részéről. Ahogy Cashman úr mondta, ezt követően az én kezdeményezésemre a szakbizottságunk újra rákérdezett arra, hogy ezeket a szabályokat bíróság elé lehet-e vinni, azon az alapon, hogy a bizottság túllépett a hatáskörén és ezért ezeket a szabályokat érvénytelennek kell tekinteni. Nem értek teljesen egyet azzal, ahogy Cashman úr megfogalmazta a kronológiát, a történetet, de úgy gondolom, hogy itt egy lépésről lépésre haladó témáról van szó. A mai eredmény az, hogy a főtanásnak, Európai Bírósági Főtanásnak nagy általánosságban elfogadta a mi, az Európai Parlamenti Jogi Szolgálati véleményt, ezért gratulálok, és támogatta, vagy támogatja az Európai Parlament pozícióját is. És így azt javasolja az Európai Bizottságnak, ahogy ez el is hangzott, hogy ezeket a szabályokat szabálytalannak és érvénytelennek kell kimondani. A tanástok nem hozhat döntést, a végső ítéletet meg kell, hogy várjuk. Remélem, hogy hamarosan ez meg fog születni. A e helyzet jelenleg tehát ez. Mit is tegyünk mostantól kezdve, és ezért sajnálatosnak tartom, hogy a bizottság még csak föl se akar szólalni ma. Hát azt láttam volna, hogy a bizottság mondja, hogy ő mit tervez a főtanásnak véleményét alapján. Ha ezt most nem akarja elmondani ma a bizottság, azért remélem, hogy amikor a, bizo- a bíróság végső döntése megszületik, akkor már a bizottság addigra kialakítja a véleményét, hiszen fontos lenne számunkra, hogy tudjuk, hogy a bizottság mit akar tenni olyan szabályokkal kapcsolatban, amelyeket érvénytelennek eh, mondanak ki, a bíróság szerint még mindig a változásig érvényben fognak maradni. Az én értelmezésem szerint, hogyha változtatásra kerül sor, akkor a parlamentnek teljes együttdöntési joga lesz. És ez a a kedves kollégák, a témának. Itt olyan szabályok vannak, amelyeket a ugye a tanács rossz eljárás alapján hatályossá tett. És ez az eljárás megadja nekünk a lehetőséget arra, hogy igent vagy nemet mondjunk a tanácsi határozatra, bármilyen együttdöntési jog nélkül, hogy ezeket módosítsuk. És itt térnek rá, rá a téma lényegére, hiszen ez a lényeg. A parlamentek lesz-e vajon joga arra, hogy ebben a folyamatban részt vegyen, módosítsa ezeket a szabályokat azért, hogy reményeim szerint méltányosabbak legyenek, mint jelenleg. Szerintem ez a tényleges kérdés, és ez az az irány, amely felé a főtanásnak is mutat ebben az esetében és remélem, hogyha végső ítélet születik az esetről, a bizottság vissza fog jönni hozzánk, és el fogja mondani a javaslatait, egy újabb szabályokat fog javasolni, és a parlamentnek a jogos együttdöntési lehetőségét biztosítani fogja, hiszen jogunk van arra, hogy módosítsuk ezeket a szabályokat, és nem csak arra van jogunk, hogy igent vagy nemet mondjunk. Még egyszer mondanám, hogy gratulálok, egy nagyon-nagyon jól elvégzett munkához, amit a mi a jogi szolgálatunk végzett. Köszönöm. Jill, it's wonderful. Köszönöm, Buzutil úr. Kitűnő, hogy eh, mire képes a jogi szolgálat, lehet, hogy gyakrabban ki kellene kérnünk a véleményét. Kesmen úr kíván erre visszatérni? Igen, köszönöm szépen. Csak egy eh, kisebb pontosítás, hiszen amikor itt ilyen kérdésekkel foglalkozunk, akkor nagyon pontosak kell, hogy legyünk. Buzutil úr tévedett a szavazat eredményével kapcsolatban mert 336-an szavaztak mellette, 253-an ellene és 30-an tartózkodtak. Ez azt jelenti, hogy 33 volt a különbség, nem pedig 30. De számítok arra, hogy a bizottság képes lesz majd, hogy reagáljon, amint a, bizottság, amint a bíróság levonja a következtetését, hiszen a főtanácsnok csak tanácssal látja el a bíróságot. A főtanácsnok az eljárással foglalkozott, illetve azzal, hogy a megfelelő eljárást alkalmazták-e, és mindenek előtt ez a véleményének az alapja az alapvető, illetve nem alapvető rendelkezésekről nyilatkozott, de mindenek előtt az eljárás az, ami fontos, és az eljárás az, amelyet megkérdőjeleztünk, de örvendek ennek eh, a véleménynek, ez teljesen összhangban van az én álláspontommal, és eh, ezt a tengeri határok őrizetére vonatkozó rendelkezéseket remélhetőleg megőrizzük. Most pedig elnézést kell kérjek, mert a dél-afrikai parlament szóvivője jön, és én fogom elnökölni az ülést. Elnök, köszönöm szépen, más nem jelentkezett, úgyhogy feltételezem akkor, hogy ezzel ezt a vitát lezárhatjuk. Néhány percünk még van. I would, I a feljegyzésemben az szerepel, hogy a következő napi rendi pontot zárt ajtók mögött vitatjuk meg. Nem tudom, hogy ki kérte ezt a bizottság. Csak szeretném akkor a jegyzőkönyv véget megjegyezni, hogy ezt, fel, fel, ezt szükségtelennek tartom, de tiszteletben tartom ezt a kérést, úgyhogy akkor tartunk egy rövid szünetet, és 10 percen belül folytatjuk.